Good morning, colleagues. And, uh... Jó reggelt, kollégák! Mindenkit sok szeretettel köszöntünk ezen az együttes ülésen, meghallgatáson. Vilje Blinkevics Jute, a Nőjogi Bizottság elnöke, és jó magam, közösen elnöklünk. Most mind a két szakbizottság tagjai, tehát az Állampolgári Jogi és a Nőjogi Bizottság tagjai is meghallgathatják a szakértők véleményét az Európai Védelmi Határozat végrehajtásáról. Nagyon fontos ez az ez a dosszié mindkét szakbizottság munkájában, és természetesen az európai állampolgárok számára is. Ugye mindenki tudja, hogy a büntetőjogi ügyekben a határozatok kölcsönös végrehajtásáról szóló intézkedésről van szó. 2015. január 11-éig kellett a tagállamoknak végrehajtaniuk ezt, és három évvel később egyre komolyabbak az aggályok, az EPO-nak, az Európai Védelmi Határozatnak a végrehajtásáról. A statisztikákból az derül ki, hogy eddig csak 7 európai védelmi határozatot adtak ki, ez tehát komoly aggályokra ad okot. A meghívottak be fognak számolni a tapasztalatokról a témában, és gondolom, hogy társelnökömnek, Viliának is lesz mondani valója. Nagyon összetett ez az eszköz, a tagállamok közötti együttműködés is akadozik, és az EPRS értékelésében ezek az okok is felmerültek, azt magyarázandó, hogy miért ennyire korlátozott az LPO e felhasználása. Tehát kollégák, itt most lehetőségük lesz a szakértőket meghallgatni a témában, és természetesen felhasználhatjuk az ismereteket ahhoz a jelentéshez, amelyet az 55-ös szabály értelmében a két társelőadó a két szakbizottságból elkészít. Ezzel a bevezetővel, és ugye említettem az aggályokat is, nagy örömmel adom most át a szót a társelnökömnek, Vilja Blinkevics úti asszonynak, aki a Nőjogi Bizottság elnöke. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Moraes úr. És sok szeretettel köszöntöm mindkét szakbizottság képviselőit. Ez az együttes ülés nagyon jó szokássá válik itt a parlamentben, sok alkalommal előfordul, hogy több szakbizottság osztozik egy-egy dosszién, és így javulnak a munkakapcsolatok a szakbizottságok között. Az Európai Védelmi Határozat igazából logikus előrelépés volt, a nemzeti védelmi intézkedésekhez képest ez egy előrelépés. A tanács még az irányelv elfogadása előtt úgy értékelte 2010-ben, hogy legalább százezer hölgyre vonatkoznak védelmi intézkedések a nemi alapú erőszakkal kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy potenciálisan legalább ennyi nő élvezhette volna az Európai Védelmi Határozat biztosította védelmet, hogyha Európában utazik, más tagállamban dolgozik, és így tovább. Azonban a tanulmány, amelyet majd bemutatnak a szakértők itt a meghallgatáson, mutatja, hogy csak hét ilyen epót Európai Védelmi Határozatot bocsájtottak ki. Ez eléggé megdöbbentő. Én biztos vagyok benne, hogy a tanulmányból, illetve a szakértők magyarázatából megtudjuk ennek az okait. A FAM és a LIBE szakbizottságok, ahogy említettem, közösen készítenek egy jelentést, és ez remélhetőleg az EPO-val kapcsolatos helyzetet tudja tisztázni, illetve javaslatokat tehet arra, hogy hogyan javítsuk ezt a, ennek az európai védelmi határozatnak a végrehajtását. A két társelőadónk is itt van, Soraya Post, illetve Jimenez Összevé kollégák, és először ők kapják meg a szót. Soraya Post asszony Öt perce van. Jó, Madam Chair, and good morning, Mr. Chair. Köszönöm. Elnök úr, elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt szakértők, jó reggelt kívánok! Ez a jelentés és ez a meghallgatás rendkívül fontos ahhoz, hogy ezzel a szégyenteljes problémával csináljunk valamit. Nem sikerül biztonságot adni az Európai Védelmi Határozattal. Az erőszak az mindig az emberi méltóság sérelmével jár, már pedig az emberi méltóság az összes emberi jog alapja, tehát ezt tiszteletben kell tartani és meg kell védeni a tagállamokban, azonban nincs megfelelő védelem a polgárok számára a személyek közti erőszak esetén. Úgy gondoljuk, hogy az államok kudarcot vallottak felelősségük gyakorlásában. Noha számos tanulmány azt mutatja, hogy a fizikai, pszichológiai és szexuális erőszak aránytalanul nagy mértékben sújtja a nőket, ennek ellenére gyakran trivializálják ezt a problémát, illetve annak mértékét. El kell ítélni azokat a közszereplőket is, akik a az áldozatokat hibáztatják, vagy trivializálják ezt a problémát. Szükség van tudatosító kampányokra a társadalomban annak érdekében, hogy az áldozatok bizalma növekedjen a hatóságokba, hatóságokba vetett bizalma növekedjen, és jelentsék ezeket az eseteket. Ami az európai védelmi határozatokat illeti, teljesen megdöbbentett bennünket, hogy csak hetet adtak ki ebből a jelentésből, az ilyen határozatokból az elmúlt években. A szám azt mutatja, hogy se az áldozatok, se a hatóságok nincsenek tudatában, hogy létezik ilyen eszköz. Ezért szükség van a köztisztviselőket felvilágosítani ennek az eszköznek a létéről. Hallottuk a bizottság részéről, hogy az EPO-t nehéz alkalmazni azért, mert nagyon eltérőek a tagállami gyakorlatok. Ez lehet, hogy igaz, ugyanakkor az EU egyik kezdeményezése sem volt különösebben könnyű történelme során, és mégis nagyon sok mindent elértünk, azért mert el akartuk érni ezeket a dolgokat. Most tehát a polgárokat és a felelősségünket kell első helyre tenni, és eh, a figyelmünket, erőfeszítéseinket erre a problémára koncentrálni, amennyiben ez így lesz, akkor sikerülni fog megoldani. Eh, Emlékeztetni kell magunkat a szerződések és az isztambuli egyezmény fő céljára, felszámolni az erőszakot, és elismerni azt, hogy minden társadalom eh, legfontosabb hozzávalója nem a határok védelme, hanem a személyes szabadságok, szabadságjogok biztosítása. Ezért az Európai Biztonsági Agendának a személyes szabadságot, illetve a személy védelmét és a kiállást a személyek közti erőszak ellen tartalmaznia kell. Ehhez szükségünk van az Európai Bizottság elkötelezettségére, szintén nem éltek a felelősségükkel, illetve nem feleltek meg annak, nem figyeltek oda eléggé, és itt most akkor abba is hagyom, és nagy érdeklődéssel fogom a magam részéről meghallgatni a szakértőket. Köszönöm. Köszönöm, posztasszony. Most pedig Jiménez Beszeril kap szót. Muchísimas, gracias. Gracias, Köszönöm. Köszönöm. Eh, szeretnék üdvözölni mindenkit, eh, ezen a meghallgatásom. Teljes mértékben osztom mindazt, amit Szoraya Post elmondott arról, hogy hogyan is állunk az Európai Védelmi Határozattal. Én már az, el, az előző ciklusban is raportőre voltam ennek a témának, amikor a spanyol elnökség ezt napirendre tűzte, és emlékszem arra, hogy mekkora öröm volt ezt elfogadni. Mindenki egyetértett abban, hogy nagyon is szükségünk van egy ilyen európai védelmi határozatra. Úgy gondoltuk, hogy ez az új határozatfajta egy dinamikus és megfelelő választadó rendszert fog létrehozni, eh, mert annak alternatívája túl bürokratikus. A legfontosabb dolog a nők elleni erőszakkal kapcsolatban bár nem csak a nők kérhetnek ilyet természetesen, nyilvánvalóan mi elsősorban a nők elleni erőszakra koncentráltunk. A határozat azt a célt szolgálta, hogy ne kelljen, el, el lehessen kerülni azt, hogy az elköltöző áldozatnak el kelljen zarándokolni a fogadó ország rendőrségébe, rendőrségére, ahol esetleg nem is beszéli a nyelvet, és végigkezdeni, újrakezdeni az egész eljárást. A Stockholmi program része volt ez az EPO, és a Stockholmi program biztonságot, szabadságot, igazságot ígért, amely valójában egy jogi együttműködés volt, és azt látjuk, hogy ez az eszköz most nem nagyon működött. 2010-ben, amikor benyújtották ezt a javaslatot, eredetileg az irányelv tervezetet, akkor felmérték, hogy százezer ilyen nemzeti védelmi határozat volt akkor érvényben Európában. Mi úgy gondoltuk, hogy ezek az emberek könnyebben utaznak akkor, hogyha egész Európában élvezhetik ezt a védelmet. Ehhez képest mindössze 7 darab ilyen határozatot adtak ki, tehát 100 ezer nemzeti védelmi határozat van, és 7 darab európai. Ez önmagában mutatja, hogy mennyire kudarcos volt ez a kezdeményezés. százezer emberről van szó, akiknek potenciálisan szükségük van határon átnyúló védelemre. Nyilvánvalóan a rendszer nem működik, erről fogunk itt ma beszélni, hogy rájöjjünk, hogy mi a probléma. Én úgy látom, hogy több oka van annak, hogy ez a kísérlet nem sikerült. Egy tagállamban például a nemi alapú erőszakot bűncselekménynek tartják, egy másik esetben viszont a polgári joghoz utalják. Ez már is meglehetősen bonyolultá teszi a dolgot. Ráadásul a nemzeti határozatok is országról országra eltérnek. És akik meg egyáltalán megkísérelték megszerezni ezt az európai védelmi határozatot, azt mondják, hogy nagyon bonyolult az eljárás, és ezek a dolgok hátráltatják a végrehajtását ennek az irányelvnek. Tehát eltekintve attól, hogy ez most polgári jogi vagy büntetőjogi dolgot, problémát kezel, az Európai Kutatóközpont felmérte a további okokat, és arra jutott, hogy az ismertsége is alacsony ennek az eszköznek nagyon kevés információ áll rendelkezésre. A tanulmány azt mutatja például, hogy az EPO-knak nincsen központi adatbázisa, ami a felmérés lehet, nehézé teszi. Ráadásul bonyolult az eszköz, és ezért nehéz a nemzeti hatóságok számára végrehajtani. Ráadásul az áldozatok nehezen értik meg, hogy mégis miről van szó. Ráadásul a kiszolgáltatottabb egyének számára ez még elérhetőbb, még kevésbé elérhető. Nincs monitoring sem arról, hogy hogyan hajtják végre az EPO határozatokat, nincs koordináció, és eh, nem jól kommunikálnak egymással a tagállamok, nem ajánlják fel a fordítást sem, ami megint csak egy olyan dolog, ami szükséges egy határon átnyúló intézkedésnél. Ahogy azt már említettem, az előző parlamenti ciklusban raportőre voltam a, az áldozatokat támogató e, irányelv e, csomagnak. Ezt a, az irányelvet, ez az egész egy, egy áldozatvédelmi csomagnak a része volt és látjuk, hogy mely részei működnek az elemnek, mely, mely részei működnek ennek a csomagnak, és mely elemek azok, amelyekre külön oda kell figyelni. Ez a, az irányelv számos olyan elemet tartalmaz, amely javítja az áldozatok helyzetét, lehetőséget ad számukra hogy részt vegyenek az eljárásban, jogi támogatást kapjanak. Sajnálatos módon az EPO a nincs nevesítve az áldozatvédelmi irányelvben, amennyiben a vonatkozó rendelkezéseket át tudnánk ültetni az EPO-ra is, az már is javítana a helyzetem és jobban tudna érvényesülni az EPO. E, négy ilyen e, határozatot adtak Spanyolországban, kettőt Németországban, egyet pedig Olaszországban. Semmilyen más tagállam nem bocsátott ki védelmi határozatot. Legyünk magunkkal őszinték, és kongassuk meg a vészharangokat. A nők egész egyszerűen nem kapják meg a határozat nyújtotta védelmet. Ez a hetes szám, ez tényleg döbbenetesen alacsony. Nem arról van szó, hogy nincs rá igény, hanem egyszerűen nem működik a rendszer. A az isztambuli egyezmény teljes végrehajtása a tagállamokban szintén sokat segítene. Az esztambuli egyezményről szintén született egy jelentés az Európai Parlamentben idén. Az EU csatlakozik az isztambuli egyezményhez, és ez egy konzekvens jogi keretet biztosítana majd arra, hogy hogyan védjük meg a nőket, és ez valószínűleg segíteni fog az EPO érvényesülésében is, illetve végrehajtásában is. Aznak is tudatában kell lennünk, hogy ezek a védelmi határozatok, ahogy már említettük, országról országra eltérnek. Vannak olyan országok, ahol a gyakorlat nagyon megfelelő, tehát megkapják a nők az őket megillető védelmet, más országokban ez nehézkesebb, mert más a megközelítés. Nem tudom, hogy javultak-e a dolgok azóta, amióta utoljára megvizsgáltam a helyzetet, de megint csak érdemes lenne ezt megvizsgálni, mert lehet, hogy nem csak az európai határozattal van baj, hanem a nemzeti rendszerekkel is. Az adott nemzeti kormánynak a nemzeti védelmi határozataival is probléma lehet. Én is érdeklődéssel hallgatom majd meg a szakértőket, Szoraja és én is azt szeretnénk, hogyha ez az eszköz megfelelően működjön. Köszönöm szépen eh, a két eh, jelentéstevőnek azt, hogy egyértelműen felvázolták a védelmi határozatok körüli problémákat. És így már rá is térhetünk, amit beszélő asszony is elmondott, hogy meghallgathatjuk azt, amit a szakértők mondanak, főként azok, akik a eh, az értékelésben részt vettek az EPRS részéről. Itt van a két meghívott vendégünk, akik beszámolnak majd erről a területről, Oliver Esz, illetve Román eh, kollégák ezek, és eh, mindannyian 10 eh, percet kapnak, tessék, tárják a szakbizottságok elé azt, amit találtak. Köszönöm szépen! Román y yo procedemos de la Universidad Rovira y Virgili en Tarragona. Y estoy... Jó napot kívánok! A Tarragonai Egyetemről érkeztem, és az a 2011 per 99 per EU irányelven a Daphne projekt keretén belül dolgoztunk, úgyhogy már volt háttérismeretünk a tanulmány készítéséhez. Szeretném az LPRS-nek e megköszönni, tehát a parlamenti szolgálatoknak megköszönni hogy a bizalmukkal díjaztak minket, és elkészíthettük ezt a tanulmányt. Ahogy hallották, elég összetett a kérdéskör, én megpróbálom érthetően megfogalmazni, és Laura kollégám pedig majd beszámol a tanulmány eredményeiről. Ahogy már elhangzott, az egyes tagállamok nemzeti szabályozásában az áldozatvédelmi intézkedések eléggé különbözőek. Előfordul, hogy az agresszor akár ö, börtönbe kerül, és az áldozatok ö, lakóhelyétől távol tartják őt, az egyes tagállamokban, ahogy mondtam, más és más eljárást alkalmaznak, tulajdonképpen három fő fajta intézkedést alkalmaznak, polgári jogi intézkedéseket, ezek a családjogba tartoznak, mondjuk a vállás, a külön vállás esetén alkalmaznak ilyeneket. Persze ugye a büntető törvénykönyv értelmében is lehet lépni, ki lehet szabni bírságot, vagy egyéb büntetést, lehet figyelmeztetést adni, lehet ezeket felfüggesztve alkalmazni, és természetesen sürgősségi intézkedéseket is lehet hozni. Ezek olyan intézkedések, amelyeket adhok módon hoznak meg egy-egy rövid időszakra, és a rendes, rendőrséget is természetesen bevonják ezeknek a végrehajtásába. Tehát ugye a rendőrség megérkezik egy helyszínre, megpróbálják az áldozatot az agresszortól elválasztani, és amíg várják az adminisztratív intézkedések meghozatalát, sürgősségi intézkedéseket hoznak. Ezeket nem fedi le az irányelv azért, mert egyrészt tagállamról tagállamra eltérnek, másrészt pedig nagyon rövid az időtartamok de egyébként is különbözőek a, különböző a helyzet az egyes tagállamokban. Az Európai Unió szintjén azonban azért született meg ez az irányelv, hogyha egy áldozat védelmet élvez, akkor szabadon mozoghasson az Európai Unió területén, és ez a védelem továbbra is vonatkozzon rá, kölcsönös elismerés valósulhasson meg. Ahogy látják, a diákon a kölcsönös elismerés alapelvén nyugszik ez a gyakorlatban. A jogi együttműködés tehát azt jelenti, hogy két hatóság két különböző tagállamban működik együtt. Az egyik hatóság kiad egy ilyen határozatot, és ez a védelmi határozat érvényes lesz az egész Európai Unió területén, tehát bármelyik másik tagállamban is. Az Európai Védelmi Határozat tehát elsősorban jogi együttműködési eszköz, és másodszorban áldozatvédelmi eszköz. De azt is el kell mondani, nem szabad elfelejteni a jogi együttműködési szempontot, mert ezzel kapcsolatban is felmerültek problémák. Ezért hangsúlyozom ezt itt most ki. A dián szintén látható, hogy vannak más problémák is, ezek pedig az irányelv hatájára és alkalmazására vonatkoznak. Tulajdonképpen két keretdöntésről kell itt beszélnünk, az ellenőrzési, ellenőrzésre vonatkozó intézkedés esetében, tehát hogyha nem ha nem tartják fogva az agresszort, vagy hogyha óvadék ellenében szabadlábra bocsátják. A 603 per 2013-as szintén egy jogi együttműködési eszköz. Itt jogi intézkedésekről van szó, amelyeket már említettem korábban, és ezeket fedi le ez az irányelv, szintén vezethetnek európai védelmi határozathoz a polgári intézkedések egyfajta igazolást vonnak maguk után, ami egy kicsit, amelynek az esetében egy kicsit más az eljárás. Ahogy már elhangzott, itt nem jogi együttműködésről van szó, hanem a, az áldozatok védelméről. Tehát itt az áldozatok jogainak a védelméről van szó, Hogyha összekombináljuk a kettőt, tehát az áldozatvédelmi irányelvet és az LPO-t, e akkor lehet, hogy a hiányosságokat, a, a problémákat meg, tudjuk, meg tudnánk oldani. Mire van szükség ahhoz, hogy egy LPO-t e ki lehessen adni? Nyilván szükséges az, hogy valaki veszélyben legyen az EU egyik tagállamában, és ehhez egy hatóság, ezen egy hatóság tud segíteni, intézkedéseket hoz. Ha polgári jogi intézkedéseket hoznak, akkor az az irányelv hatája alá esik, de ugye büntetőjogi intézkedéseket is hozhatnak, hogyha az érintett áldozat el akarja hagyni a tagállamot, ahol tartózkodik, akkor az LPO e esetében az irányelv lesz érvényes, a polgári jogi intézkedések esetében pedig a rendelet. Kérem, hogy egy diával ugorjunk vissza. Köszönöm szépen. Itt látható az, hogy hogyan kapcsolódnak a keretdöntések és az irányelv egymáshoz. Tehát hogyha az agresszor, illetve az áldozat az kibocsátó tagállamból másik tagállamba utaznak, akkor a keretdöntések lesznek érvényesek, nem pedig az irányelv. Az EPO által biztosít, az EPO-ban szereplő intézkedések az agresszorra továbbra is érvényesek lesznek, de nem az áldozatra nézve. Hogyha, egy, hogyha az agresszor az érintett személlyel együtt utazik egy másik tagállamba, akkor az irányelvet nem alkalmazzák, hanem a keretdöntéseket alkalmazzák. Hogyha egy harmadik államba távozik az agresszor, akkor az agresszorral szemben foganatosítanak intézkedéseket, és az áldozat Ukrajnára vonatkozó európai védelmi határozat is külön megszületik és az úgynevezett ellenőrző vagy felügyelő tagállam lesz az a tagállam, ahol a, éppen az áldozat tartózkodik. Értem, tudom, hogy ez nagyon bonyolult, nagyon összetett, ezért próbálom elmagyarázni világosan. A következő diámat kérem. Amikor arról beszélünk, hogy az európai védelmi határozatot alkalmazzák, akkor csak ezt a három fajta intézkedést lehet alkalmazni. Tehát egyrészt meg lehet tiltani azt, hogy belépjen az agresszor bizonyos helyekre, vagy meghatározott területekre, nem lehet kapcsolatot felvennie az áldozattal, illetve meg lehet tiltani, hogy egy bizonyos távolságnál közelebb menjen az áldozathoz a nemzeti tagállami szabályokban, hogyha csak ezt, ezek közül egyet ismernek el, akkor az Európai Védelmi Határozatban is csak az fog szerepelni. Hogyan lehet azonosítani az agresszort? Ugye ez is fontos szempont, mert ebben az esetben távol kell tartani ugye az áldozattól. Nagyon sokféle helyzet előállhat, tehát nagyon sokféle esetben ö, szorulhat az áldozat védelemre. Ö, de amit hangsúlyoztam, az irányelven és a rendeletben is ez a három intézkedés szerepel, ami itt a dián látható, és a két keretdöntés, amiről beszéltem korábban, mindig szerepel ez a három ö, lehetőség. Tehát hogyha azt próbáljuk megvizsgálni, hogy ez a gyakorlatban hogyan működik, hogyha európai védelmi határozatot szeretne valaki, akkor ehhez először az érintett tagállam nemzeti jogszabályainak a felhasználásával kell lépni, hiszen a már meglévő nemzeti jogszabályok alapján biztosított védelmen alapul ez az egész. És ezt hajtják végre egy másik tagállamban. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon fontos, hogy az eredeti tagállamban milyenek a nemzeti jogszabályok. Hogyha meg akarjuk állapítani, hogy milyen fajta jogszabályi védelmet biztosítanak az áldozatnak, mert ez nem minden esetben azonos. Ami elérhető a nemzeti jogszabályok szerint az áldozat számára, az elérhető normális esetben egy másik tagállamban is, azért, hogy az áldozatnak ne kelljen újra eljárást indítania a védelem érdekében. Az Európai Védelmi Határozat tehát alkalmazható az összes többi tagállamban, de természetesen, hogyha nincsen, akkor az áldozat kérelmezheti ennek a kiadását azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy meghallgassák az áldozatot, hiszen itt lehet a kockázatot felmérni, azt, hogy ez konstans, vagy akár növekvő kockázat. Mondok egy gyakorlati példát, azzal könnyebb lesz megérteni a helyzetet. Tehát egy hölgy esetében a, a, a védelmi határozatot kibocsátó országban egy úgynevezett biztonságos helyen szállásolták el, de a hölgy úgy döntött, hogy hazatér. Azért kapott védelmet, hogy az, az agresszor ne találhassa meg, hogy hol tartózkodik. Viszont, amikor ugye hazatért a saját hazájába, azért, hogy a családjával találkozzon, akkor a családtagok és a barátok ugye könnyen elmondhatják az agresszornak, hogy jó, láttuk a, a volt partneredet, itt járt. És fontos, hogy az agresszor ugye ne tudja, ne ismerje a tartózkodási helyét, tehát föl kell mérni, hogy milyen kockázata van annak, hogy az agresszor esetleg valahonnan tájékozódik arról, hogy az áldozata hol tartózkodik. A védelmet egy LPO biztosítja, és nyilván az agresszort is tájékoztatni kell arról, hogy az áldozat az Európai Védelmi Határozat által biztosított védelmet élvezi. Ez az áldozatnak is érdeke, és természetesen gyorsan kell ezt lebonyolítani, tehát minél gyorsabb az eljárás, annál hatékonyabb. A nemzeti jogba való átültetéskor igyekeztek a tagállamok azt biztosítani, hogy az intézkedéseket gyorsan és zökkenőmentesen fogadják el. Vannak bizonyos határidők az EPO-k végrehajtására. Nem csak az szükséges, hogy a bírák gyorsan lépjenek, hanem az egész bírósági gépezet, igazságszolgáltatási gépezet gyorsan kell, hogy működjön, és pontosan kell mindenkinek tudni, hogy az Európai Védelmi Határozatot hova kell küldeni, melyik partner ö, intézménynek a másik tagállamban. A kiadás után nyilván nem állnak meg a szervek feladatai, hiszen nyomon kell követni a helyzetet, és hogyha mondjuk változik az érintett tagállam szabályozása, ahol az LPO-t e kiadták, és most már mást fed le a védelem, akkor arról a többi tagállamot is tájékoztatni kell. Ez tehát azt jelenti, hogy a szolgálatoknak folyamatosan kapcsolatban kell lenniük egymással, és ez nem mindig könnyű. Ezért lenne hasznos, hogyha bizonyos szintű harmonizáció következne be, és mondjuk, ha nem tartják be ennek a határozatnak a rendelkezéseit, akkor hasonló büntetést lehetne alkalmazni, független attól, hogy melyik tagállamban tapasztalják ezt ez a, az agresszor megbírságolásától akár a bebörtönzéséig is terjedhet. Összefoglalásként azt mondanám, hogy az európai védelmi határozat nagyon nagy mértékben az egyes tagállamok nemzeti szabályozásától függ, és ahogy ezt már hangsúlyoztam az elején, az Európai Unióban ezek a szabályok az áldozatvédelemben nagyon különböznek egymástól. Átadom a kollégámnak a szót, ő a tanulmányról fog beszélni, és a konkrét szabályokról, amelyeket, a konkrét eredményekről, amelyeket feltártunk. Jó reggelt kívánok! Uh, ahogy hallották, az Európai Védelmi Határozat végrehajtása elég komplikált. Uh, márciusban kezdtünk el dolgozni, és júliusban néhány hónappal ezelőtt fejeztük be a munkánkat. Tulajdonképpen a meglévő jogi kereteket vizsgáltuk, és azt kell hangsúlyozni, hogy három különböző uh, jogalkotási szint működik itt. Meg kellett, hogy vizsgáljuk először is, ahogy kollégám mondta, az irányelv tartalmát. Tehát mit ír elő az irányelv? Mi a folyamat, mi az eljárás egy ilyen LPO kiadására vonatkozóan? Meg kellett néznünk a tagállamok jogszabályait, tehát hogy az átültetés hogyan történt meg és hogy minden tagállam végrehajtotta-e ezt a feladatot. Az egyes tagállamok nemzeti szabályai, ami az áldozatvédelmet illetik, a az egyes tagállamokban tehát ezek különböznek. A különbségekről már röviden beszéltünk, tehát kihangsúlyoztuk, hogy a tagállamok az áldozatvédelmet másképpen kezelik a nemzeti jogszabályokban. A tanulmányban azt próbáltuk megvizsgálni, hogy hogyan alakul mindez a gyakorlatban. Egy DAFNE program keretében kezdtük a munkát, és aztán frissítettük az információkat. Megpróbáltuk megvizsgálni, hogy 2015. januárja óta milyen változások következtek be. Ugye az LPO ekkor lépett hatályba. Felmérést készítettünk, kérdőíveket küldtünk ki 28 kérdést tartalmazott ez a kérdőív, és az összes tagállam, valamennyi tagállam hatóságai megkapták. Az igazságügyminisztériumok kaptak a kérdőívből, vagy pedig az európai ügyekkel foglalkozó minisztériumok. A kérdőívekből 19-et küldtek vissza, tehát 19 tagállamból kaptunk válaszokat. Az eredményekből a következő derült ki. Először is nagyon eltérő a helyzet, tehát nagyon nehéz volt általános következtetéseket levonni. Nehéz volt meghatározni, hogy pontosan a nemzeti hatóságok közül melyik hatóság felé kell fordulni, nincs erre vonatkozó európai jogszabály, hogy melyik hatóság tud az Európai Védelmi Határozatról információt biztosítani egy érintett tagállamban. Tehát eleve már a kapcsolatfelvétel nehézségekbe ütközött, ami azt jelenti, hogy nincs megfelelő információ, nincsenek világosan megjelölt kapcsolattartó pontok. A másik pedig, hogy nincsen semmifajta nyilvántartás az európai védelmi határozatokról, sem nemzeti szinten, sem pedig európai szinten. Tehát azért egy kicsit óvatosan kell kezelni ezt az adatot, hogy csak hét európai védelmi határozatot adtak ki. Ugyanis nem léteznek sem nemzeti nyilvántartások, sem pedig EU-s szinten nincs nyilvántartás. Tehát egyelőre átmeneti jelleggel elfogadhatjuk ezt, de lehet, hogy nem tájékozottunk egyéb védelmi határozatokról, amelyeket más tagállamok adtak ki, csak mi nem kaptunk ezekről tájékoztatást. Ahogy az előadó is mondta, döbbenetesen alacsony ez az adat, nagyon tragikus, tényleg megdöbbentő ez a tény, hogy két év alatt hét ilyet adnak ki. A két év alatt rengetegen elveszítették az életüket, mert az agresszor rájuk támadt, vagy nagyon sokan voltak, akiknek a védelem járt volna, de nem kapták ezt meg, mert nem alkalmazták a hatóságok az EPO-t. Az Európai Unióban csak Spanyolországban 2017-ben a legutóbbi három hónapban 9500 védelmi intézkedést adtak ki, és ennek a 20%-át külföldi, tehát nem spanyol nők kérték. És ez azt jelenti, hogy az áldozatok, hogy igenis vannak olyan áldozatok, akik utaznak az Európai Unióban, átkerülnek egyik tagállamból a másikba, és mégsem kapnak az EPO által biztosított védelmet. Kérem a következő diát. Ezen adatok fényében tehát, és a kérdőívre kapott válaszok fényében elmondhatjuk, hogy a több következtetést is levonhatunk. Elhangzott, hogy az erőszak benyilvánulási formái, amelyekre reagálásként európai védelmi határozatot lehet kiadni, az általában a családon belüli erőszak, illetve a nemek elleni erőszak, a nemi erőszak. De a jövőben a zaklatás esetében is lehet európai védelmi határozatot kérni, illetve ember kereskedelem esetén is, hogyha az emberkereskedőtől a, választják el az áldozatot, akkor az áldozat jogosult ilyenfajta védelemre. A határokon átnyúló helyzetekben is hasznos egy ilyen EPO. Például, hogyha családi vagy munka okokból az áldozat rendszeresen, vagy akár naponta utazik át a határon egyik tagállamból a másikba, akkor abban az esetben is hasznos lehet egy ilyen európai védelmi határozat. Ehhez viszont az szükséges, hogy a tagállami hatóságok, az érintett két tagállam hatóságai sokkal szorosabban együtt működjenek, hiszen a védelmi intézkedéseket folyamatosan életben kell tartani mind a két tagállamban. Harmadsorban azt is fontos hangsúlyozni, hogy nagyon sok védelmi határozat esetében kiskorúakról is szó van, kiskorúakat is említenek ezek. Ugyanis előfordul, hogy gyerekek menekülnek az édesanyjukkal egy másik európai tagállamba. A védelmi határozat esetében nincs konkrét jogszabály, ami ezeket a kiszolgáltatott személyeket, a gyerekeket védeni, és ide akár a fogyatékkal élőket is be lehetne sorolni, tehát a kiszolgáltatottaknak több védelemre van szüksége. Külön gondossággal kellene a hatóságoknak eljárni, akkor, hogyha ilyen áldozatokról van szó. És az áldozatvédelmi irányelv rendelkezéseit is alkalmazni kell. Ugyanis az áldozatvédelmi irányelvben van utalás a kiszolgáltatotta, különösen kiszolgáltatott áldozatokra az Európai Védelmi Határozatról szóló szabályozásban nem szerepel az, hogy mondjuk egy ilyen határozat akár több személyre is érvényes, ugyanabból a családból, tehát óvatosan kell eljárni, mert a több személyre, minden egyes személyre nézve külön védelmi határozatot kell kérni, a szülőre és a gyerekekre is. Az is előfordulhat, hogy eh, egy áldozat több tagállamon utazik át keresztül több, több tagállamon utazik keresztül, vagy nem határozza meg pontosan, hogy melyik tagállamba kíván utazni. Tehát különös gondosságot igényel az EPO kiadása. Több tagállamra kell kiadni, vagy akár egymás után, vagy párhuzamosan több tagállamra kell kiadni ezt a védelmi határozatot ebben az esetben is az együttműködés és az információ csere az érintett tagállamai hatóságok között nagyon fontossá válik. Most pedig hadd soroljak fel néhány következtetést a jövőre nézve, tehát milyen szenáriók, milyen forgatókönyvek lehetségesek a jövőben. Például, hogyha a nem fizikai erőszakról van szó, tehát nem ennek merül fel a kockázata, hanem mondjuk az internetes zaklatás, a Facebookon a zaklatás, vagy szöveges üzenetekkel folytatott zaklatás. Ebben az esetben is fontos az biztosítani, hogy a foganatosított intézkedéseket a másik tagállam is nyomon kövesse. Az is lehet, hogy az áldozat mondjuk az eredeti tagállamból egy másikba utazik, ahol az áldozatvédelem szintje magasabb. Az a meggyőződésünk, hogy ilyen esetekben az áldozat is élvezzek el, élvezheti a végrehajtó tagállamban biztosított magasabb szintű védelmet, tehát nem csak azt, amire az Európai Védelmi Határozat vonatkozik, hanem azokat a szabályokat is, amelyeket a befogadó állam alkalmaz. Például a szociális segítségnyújtás, az ottani áldozatvédelmi szolgáltatások, és így tovább. Az is a meggyőződésünk, hogy amikor a, egy áldozat azért utazik másik tagállamba, mert menekülni akar, tehát az agresszor előli menekülés a fő célja, akkor egy ilyen védelmi határozatot valószínűleg nem kellene használni, mert így követhető nyomot hagy maga után az áldozat automatikusan, amelyet az agresszor felhasználhat, tehát könnyebben megtalálhatja az áldozatát. Az LPO e védelme, az LPO e célja az, hogy valódi érdemi védelmet biztosítson, és hogy ne követhessen el az agresszor további erőszakot. Nagyon fontos a nyomonkövetés és az ellenőrzés. Hát ez nyilvánvalóan a végrehajtó tagállamban kell, hogy bekövetkezzen. A tanulmányunkból kiderül, hogy a vészhelyzet esetén hívható telefonszámok a leggyakrabban alkalmazott biztonsági intézkedések. Minden egyes Európai Uniós tagállamban van áldozatvédelmi vonal, telefonvonal, amely hívható. Az elektronikus intézkedéseket kevésbé alkalmazzák, a, az elektronikus karkötő, amely GPS vagy rádió jelekkel segít, mondjuk akár az áldozat nyomon követésében, vagy az agresszor nyomon követésében. Ez kevésbé gyakran alkalmazottak, viszont problémákat is jelenthetnek, hogyha Európában, Európa teljes területén kívánnák őket használni. Először is drágák ezek az eszközök, nagyon költségesek, másrészt pedig nehéz ezt technikailag alkalmazni az EU teljes területén, a nyomonkövetést megvalósítani az is lehet, hogy az egyes tagállamokban ugye a monitoring rendszerek eltérőek, és ez is megnehezíti a helyzetet. Ezért azt is gondoljuk, hogy érdemes lenne megvizsgálni az újabb technológiák által biztosított lehetőségeket. Mondok egy példát. Az okos telefonok használhatók, és ezeken már vannak olyan alkalmazások, amelyek például felhívják az érintett figyelmét, hogyha veszélyes helyzetbe kerülhet, és automatikusan kapcsolatba léptetik a rendőri szervekkel, a geolokalizáció tehát a tartózkodási hely azonosításának a segítségével a legközelebbi rendőri szervvel felveszi a kapcsolatot. És ez a fogyatékkal élő áldozatokat is nagyban segíti, vagy azon áldozatokat, akik nem beszélik az érintett ország nyelvét, ahol tartózkodnak. Piktogramokat használnak ezek az alkalmazások, a hallásérültek esetében jelnyelvet használó felvételek, vagy a származási ország nyelvét használó felvételek, és így tovább. Tehát úgy gondoljuk, hogy az ilyen technológia alkalmazása nagyban segítené az áldozatok védelmét, már abból a szempontból, hogy érdemi védelmet kapjanak az európai védelmi határozatoktól. Tehát a végső következtetésekre térnék rá, és néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Először is meggyőződésünk, hogy az áldozatoknak nyújtott információ elengedhetetlen. Ennek a jelentőségét nem lehet alulbecsülni. ne felejtsük el, hogy az egyetlen személy, aki kérheti a védelmi határozat kiadását, az az áldozat. Tehát, hogyha az áldozat nincs a tisztában, hogy van egy ilyen lehetőség, akkor nem fogja tudni kérni. Az áldozatnak nyújtott információ az egyébként is fontos, hiszen a folyamat teljes hosszán tudnia kell az áldozatnak azt, hogy kivel kell felvennie a kapcsolatot, az érintett tagállamban mely hatóságokhoz kell fordulnia, kifelelős az ő védelméért, és hogy milyen mechanizmusokat fognak alkalmazni. Az áldozatnak azt is tudnia kell, hogy például mi történik abban az esetben, hogyha az agresszor megsérti a rendelkezéseket, a kapcsolattartás vagy távolságtartási rendelkezéseket, és hogy hova kell fordulnia, mely hatósághoz ért, vagy milyen védelemre jogosult. Az áldozatot arról is tájékoztatni kell, hogy a segítség, hogy hol kaphat segítséget abban a tagállamban, ahova elutazik, és ahol ezt a védelmi határozatot végrehajtják. Tehát felbecsülhetetlen értéke van az áldozatnak nyújtott információnak, és ezt nagyon szigorúan át kell gondolni. Szakképzett emberekre van szükség, ügyészek, a bírák, a szociális gondozók, vagy akár áldozatvédelmi szervezetek az érintett tagállamban, tehát mindenképpen szakemberekkel, hogy az áldozatot tájékoztassák. Emlékszünk ugye az egész folyamat komplexitására, illetve hogy milyen akadályok vannak és emiatt is nagyon fontos, hogy a jogsegélyhez az áldozatok könnyen hozzáférjenek, tehát ne nehezítsük meg a jogsegély lehetőségét. Szakképzett segítségnyújtásra van szükség, ez nagyon fontos az irányelvben, és az is nagyon fontos, hogy meghallgassák az áldozatokat, tehát nem csak a, az ügy hátterét kell felvázolni, hanem fontos, hogy az áldozatok beszámolhassanak a valódi veszélyről, amelyben találják magukat. Végül pedig a hatóságok felelőssége, hogy a nyelvi akadályokat eltávolítsák, tehát hogy az áldozatok a tolmácsoláshoz, fordításhoz hozzáférhessenek, hogyha ezekkel a hatóságokkal felveszik a kapcsolatot. És a harmadik következtetés, most már ezzel be is fejezem, az Európai Védelmi Határozatról nem tudnak eleget az áldozatok, de még a szakemberek sem, akik ezeken a területeken tevékenykednek, és akik részt vesznek a hosszas folyamatban. Tehát kérem, hogy muszáj a tudatosságot növelni, szakképzésekre van szükség mindenki számára, a társadalmat tájékoztatni kell, és mindenkit, aki ebben a folyamatban szakemberként vesz részt, képzéssel kell ellátni. A tagállamok közötti koordinációt sem lehet eléggé hangsúlyozni, és ezért gondoljuk azt, hogy érdemes lenne egy központi hatóságot kijelölni, amelyhez fordulhatnak a kompetens hatóságok, és nemzeti szintű, illetve EU-s szintű nyilvántartásra is szükség van. Elnézést kérek, hogy egy kicsit tovább beszéltem a rendelkezésre álló időnél. Doktor. Köszönöm szépen Oliver Resz, illetve Román doktoroknak ezt a kitűnő előadást. És most pedig a következő hozzászólónk Lucia Aviles lesz, ő bíró, aki a spanyol női bírók szervezetének szóvivője, és videón keresztül fog hozzánk szólni. A technikai aspektusoknak köszönhetően a videó miatt és amiatt, hogy gyorsan beszél a beszélő, a felvételnek egy összefoglalását fogják a tolmácsok elmondani. Buenos días, quiero agradecer al Comité de Derechos de la... Jó reggelt kívánok! Szeretnék köszönetet mondani a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Szabizottságnak azért, hogy részt vehetek ezen a meghallgatáson az Európai Védelmi Határozat végrehajtásáról, és a modern technológiának köszönhetően vagyok majd önökkel. Spanyolországban most, főként Katalóniában, ahol én élek, a politikai helyzet jelenleg nehézé teszi azt, hogy döntést hozzak azzal kapcsolatban, hogy akár csak egy pár órára is elhagyjam az országomat. Szeretnék arról beszélni, hogy milyen fajta tevékenységet folytatnak a vizsgáló bírók, akiknek értelmezniük kell azt a szűkörű definíciót, amit most mi Spanyolországban alkalmazunk a nemi alapú erőszak kapcsán, és amit nem lehet összehasonlítani az isztambuli egyezmény definíciójával. Szeretnék koncentrálni néhány eh, kérdésre az Európai Védelmi Határozattal kapcsolatban, azokra, amelyeket eh, már bevezettek a spanyol eh, törvények közé is, de ez még nem lépett életbe. 4 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Eh, en una primera yo creo Gyakran a nők elleni erőszak teljesen retve maradt. Csak 2004-ben kezdtünk el erről beszélni, és ekkor kezdték el az első törvényeket is megfogalmazni. Az isztambuli egyezmény ahhoz vezetett, hogy a nem alapú erőszak definíciójának kiszületesítéséről kezdtünk el beszélni. Tehát szó lett volna itt olyan fajta erőszakról is, ami az esélyegyenlőtlenségből adódik. Jelenleg csak a partnerek vagy korábbi partnerek által elkövetett erőszak tartozik a nemi alapú erőszak definíciójába. Másfajta viselkedési formákat is fel kellene itt venni, mint például a gazdasági erőszakot, a nemi szervek megcsonkítását, a kényszerházasságokat, a nők szexuális kizsákmányolását, a szexuális zaklatását a nőknek, és amit a feministák intézményesített erőszaknak neveznek, mint például a Spanyolországban is volt egy nagyon híres eset, amikor egy asszony lányát a volt partnere meggyilkolta. Tehát sokkal jobb eh, védelmet kellene nyújtani, mint eddig. Azon nők száma, akiket eh, partnerük vagy korábbi partnerük meggyilkolt, nagymértékben növekedett, 42 év alatt, tehát 1968 és 2010 között 829 embert gyilkolt meg az ETA, de a nemi alapú terrorizmus 2003 és 2017 között ezer nő halálát okozta. Ezek eh, hivatalos adatok, a nem ismeretes eh, adatok sokkal magasabb lehetnek. Ebben az évben 39 nőt öltek meg, 8-an védelmi határozatot kaptak, és mégis megölték őket. Az ezévi adatok a legrosszabbak, amióta elkezdtük az adatgyűjtést. 2015-ben volt egy felmérés, mely azt mutatta, hogy a 16 év feletti nők, akik kapcsolatban voltak, 17,7%-uk szenvedett fizikai erőszakot, fenyegették őket fegyverekkel, vagy akár meg is sebesítette partnerük őket egy fegyverrel. Ezek ellenére csökkent a nők által benyújtott panaszok száma 2009 és 2016 között. 2016-ban azonban naponta 300 ilyen panasz érkezett, tehát tavaly összességében 108 ezer. A legfontosabb a védelmi határozat kapcsán az az, hogy proaktívan kell az áldozatnak eljárnia. Az is nagyon fontos, hogy a bíró vagy az ügyész megfelelően járjon el. Szeretnék egy áttekintést adni a probléma nagyságáról, és szeretnék egy kicsit beszélni az úgynevezett tett erőszakról is, amely túlléphet a nemzeti kereteken körül. Ennek során a legfontosabb az az, hogy sok áldozat tehetetlenek érzi magát, amikor ilyenfajta erőszakkal szembesül, hiszen gyakran magyarázkodniuk kell arról a rendőrség vagy a bíró előtt, hogy miért hallgattak ilyen sokáig erről sokan úgy gondolják, hogy ők maguk a hibásak. Ez a rendszer hibája is egyrésztről, másrésztről pedig a sztereotípiák hibája is ez, amelyek még mindig fennállnak. Ha az ügyet elutasítják, akkor nem lesz nyomozás sem, hiszen nem volt melegendő bizonyíték, hogy visszavonják a vádat, és itt sem eh, vizsgálják azt, hogy miért eh, vonták vissza a vádakat. Gyakorlati gondok is vannak az Európai Védelmi Határozattal. Ezeket a pontokat figyelembe kell vennünk akkor, amikor megvizsgáljuk azt, hogy eh, miért van az, hogy ilyen kevés epót adtak ki. Gyakran nincsenek meg a feltételek ahhoz, hogy egy ilyen védelmi határozatot ki lehessen adni, nincsenek jogi bírói stratégiák. Például a turisták esetében, akik ilyenfajta erőszakározatává esnek, a nők nem nyújtanak be panaszt, hiszen nem tudják, hogy kihez kellene fordulniuk. A rendőrség hozzáállása nagyon fontos, úgy, mint egy olyan esetben, amikor két nő egy hotelben tartózkodott, gyakran előfordul az, hogy hogy nyelvi akadályok vannak, vagy csak túlságosan rövid ideig vannak a turisták az országban. Ezen kívül az európai védelmi határozatot nem automatikusan adják ki sem az ügyészek, sem pedig a bírók részéről. Ez a probléma megoldható lenne, hogyha magas szintű, magas minőségű információt adnának, gyakran ez nincsen meg, és emiatt eh, előfordul az, hogy például egy spanyol bíró kiad egy védelmi határozatot, és utána, és ezt pénteken teszi, és utána pedig az áldozat egy epót kér. 72 órán belül le kell folytatni a meghallgatást ehhez, viszont lehet, hogy um, egy olyan bíró kapja meg majd az elnöklését az ügynek, aki nem ismeri az ügyet. Ahhoz, hogy az epót ki lehessen adni, értékelnünk kell az információkat, attól fogva, hogy a védelem alá eh, helyezték. Meg kell vizsgálnunk az eredeti kijelentéseit, és azt, hogy mik támasztják ezt alá. Gyakran ez nagyon nehéz, mert az ilyen eseteket gyorsan kell kezelni, vagy olyan, vagy, vagy az erőszak mértékét lekicsinyítik, és a bizonyítékok, a dokumentációt is lecsökkentik, vagy szőnyeg alá söprik. Mi lehet a következtetés, vagy a önkritikánk? A spanyol bírók nem érzik még magukat európai bíróknak, nincsen megfelelő oktatás az EPO-val kapcsolatban. Spanyolország jelenleg azon van, hogy a jogi kereteket kiigazítsa a 2011 ben aláírt isztambuli egyezményhez, és amely egyébként 2014-ben már életbe is lépett egy erőszakellenes nemzetközi kampány keretén belül. Nagyon fontos az, hogy olyan módon legyen kialakítva a jogi eszköz, hogy meg lehessen előzni az ilyenfajta erőszakot. Az igazságügyben dolgozókat képezni kell, nem szabad, hogy itt késdelem legyen. Az ENSZ-nek is van egy egyezménye a mindenfajta diszkrimináció ellen, ennek van egy nyomozó bizottság, és itt is különböző ajánlásokat fogalmaztak meg Spanyolország számára. Nagyon fontos az, hogy kártérítést kapjon az áldozat. Voltak olyan estek, amelyeket megvizsgáltak, és ahol a nők nem kaptak megfelelő védelmi szintet. Biztosítani kell azt, hogy a korábbi családon belüli erőszak eseteit is figyelembe vegyék akkor, amikor a gyerekek láthatási jogáról döntenek, a gyermek jogait kell ebben az esetben az előtérben helyezni. Nagyon fontos az, hogy az illetékes hatóságok nagyon körültekintően járjanak el, és a családon belül erőszak vágyaira megfelelően reagáljanak ehhez. Az kell, hogy az igazság szolgáltatásban dolgozókat, a bírókat megfelelően képezzék, például megfelelően legyen a definíciója a családon belül erőszaknak is, illetve mint a nemi alapú erőszaknak is. A spanyol jogi rendszer alulfinanszírozott, és a bíróknak óriási a munkaterhelése, az oktatás és a jó akarat nem elegendő, megfelelő eszközök kellenek ahhoz, hogy jól végezhessük a munkánkat. nemi alapú kérdés nagyon fontosak akkor, amikor jogi határozatokról kell dönteni. Nagyon fontos az, hogy a bírók már a kezdettől kezdve és a továbbiakban is képzést kapjanak az esélyegyenlőségről. Rendkívül fontos az, hogy jól képzettek legyenek a bírók, és a tudatában legyenek annak, hogy létezik a nemek közötti esélyegyenlőség, és nagyon fontos az is, hogy meg lehessen akadályozni ezt a fajta erőszakot. Ez a vége az összefoglalásnak. Porque no sabe dónde acudir ni qué hacer,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 hát vannak időbeli határaink, 11 órakor nekünk már szavaznunk kell majd, tehát egy kicsit szorít bennünket az idő, és még további hozzászólóink is vannak. Kedves kollégák, a végén már nem volt tolmácsolás sem az legutolsó 8-9 percben. Lehet, hogy közre adhatjuk azok számára ezt a videót, akik ezeket, akiket ez érdekel, megadjuk a, a leíratát is ennek, és tényleg ehhez eh, idő kell. Ráterünk az utolsó hozzászólónkra. Nem tudom, hogy a kedves kollega kíván-e szólni, mert el kell mennie. Igen, nagyon rövid leszek csak szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, mert sajnálatos módon a meghallgatás vége előtt el kell hagynom az ülést, nagyon sok dolgom van, de szeretnék köszönetet mondani. Nagyon jó lenne, hogyha a mai előadásokat megkaphatnánk, és ezeket felhasználhatnánk. Kapcsolatban maradunk majd. és Leven úrral állandó kapcsolatban állok, hogyha lemaradok az eladásának bármilyen részéről, akkor meg kapcsolatban leszünk. Köszönöm szépen, remélhetőleg Szorája itt tud velünk maradni a társjelentéstevő az ülés végéig. Utolsó hozzászólunk következik, utána pedig megadjuk a szót a képviselőknek. Levent Áltán úr az utolsó hozzászólunk aki a Victim Support Europe ügyvezetője. 10 percet adok önnek, utána pedig kérdések következnek, és a vita a jelenlévő képviselőkkel. Thank you, Mr. Chair, Madam Chair, um, and thank you also for this. Köszönöm ezt a meghívást. Ahogy Moraes úr mondta, én az ügyvezető igazgatója vagyok az áldozat támogatás Európa nevű szervezetnek. 27 országban több mint 40 szervezetünk van, több mint 2 millió áldozatot támogatunk egy évben. Én részt vettem abban a folyamatban, amely elvezetett a védelmi határozat létrehozatalához. Azóta azonban nem dolgoztam EPO ügyben, amit azt gondolom, hogy érdemes figyelembe venni, mielőtt meghallgatják az előadásomat. Örülök annak a kutatómunkának, ami itt lezajlott, és emlékeztetett egy csomó dologra, amivel már akkor foglalkoztunk, amikor az EPO-t tervezték. Például az egyik probléma az volt, hogy az elkövető rájön az áldozat lakóhelyére, új lakóhelyére, és ez problémákat okoz. E, emellett már akkor a tréning, illetve az információhoz jutás kérdése felmerült, mint probléma, ezeket valamilyen módon rendezni kell. Én azonban most egy másik szemszögből közelíteném meg ezt a témakört, a kereslet e, oldaláról közelíteném meg, és ez egy, e, ez egy nehéz kérdés, az biztos, hogy több ezer nő van Európában és a világon, akiket bántanak, akiknek szükségük van védelemre, e, és azt gondolom, hogy ez egy elég súlyos probléma. E, ugyanakkor van-e igény rá, tehát van-e kereslet ezekre az epókra, és én tudom, hogy vannak statisztikák ezzel kapcsolatban, de panaszkodnak-e az áldozatok azért, mert nem kapnak védelmet, és itt most nem feltétlenül az európai védelmi határozatról beszélünk, érkeznek-e ilyen jelzések a nem kormányzati szervezethez? Miért nem szólalnak fel szervezetek, hogy legyen egyszerűbb? Mi a tag, szervezeteinkkel minden évben beszélünk arról, hogy mi legyen a prioritásunk, milyen stratégiát alkalmazzunk egy adott évben, és ezek nem olyan kérdések, amelyek felmerültek. Tehát a nemzeti védelem igen, de például a határon átnyúló védelem nem lett prioritásként azonosítva. Tehát mi az a probléma, amelyet, amelyel szembesülnek a személyek, akiknek van nemzeti védelmi határozatuk, mielőtt vagy amikor elmennek egy másik országba? Hány ember, aki rendelkezik ilyen nemzeti védelemmel, megy külföldre, és aztán követnek el ellene valamit. Miért nem kérnek utána további védelmet, mi az, ami megakadályozza? Hány ember esik áldozatul, eh, mikor külföldre megy. Hallottunk példákat, de van-e statisztika, mert az akkor elmondaná, hogy milyen népességről, mekkora népességről van szó. Eh, hányan kérnek védelmet, és nem kapnak védelmet, és aztán esnek áldozatul. Eh, miért nem kapták meg, vagy miért kapták meg túl későn a védelmet? Hányan kapják meg a védelmi határozatot, amely azonban nem bizonyul eléges, elégségesnek? Eh, a bíró említett nyolc esetet, ahol volt védelmi intézkedés, és mégis meggyilkolták a nőket. Itt nem csak arról van szó, hogy áldozatul esnek az, az áldozatok, hanem az, arról is szó, szólnunk kell, hogy az intézkedések elegendőek-e, hogy a nemzeti intézkedések működnek-e, vagy nem működnek, és mit kell tennünk annak érdekében, hogy a gyakorlatban megvédjük ezeket az embereket. Hány ember szeretne külföldre menni, de nem megy külföldre, mert fél attól, hogy hogy áldozatul esik. Hányan éreznék magukat biztonságban, ha mégis megkapnák ezt a védelmet? Hányan gondoltak arra, hogy kérnek ilyen európai védelmi határozatot, de elbátortalanították őket. Milyen módon működik ez az egész folyamat? Gondolkoznak-e az emberek erre? Gondolnak-e erre, mielőtt külföldre mennek? Hány hét hónap vagy évről van szó, amikor egy áldozat külföldre megy. Tehát ezek a kérdések választ érdemelnek akkor, hogyha a megfelelő megoldást akarjuk találni. 40 ezer védelmi határozatot Spanyolországba hoznak az évi 100 ezerből. 90-95 százalék a védelmi határozatoknak egy nagyon kis számú országból jön, ami már is mutatja, hogy miért lehet számítani eh, nemzetközi problémákra. Miért van az, hogy Spanyolországban könnyebb szerezni, mint máshol? Nem gondolom, hogy azért, mert ennyivel több lenne a családon belüli erőszak Spanyolországban, mint a többi országban, bár lehetnek nemzetek közti különbségek. Tehát meg kell érteni, hogy eh, mi van ezekkel az epókkal. Ez a hét eh, EPO milyen körülmények között született. Miért pont ezt a hetet adták ki? És itt is megint Spanyolországból négyet adtak ki. E, miért kérnek ilyen e, védelmi határozatot az áldozatok? Mik a személyi körülményei? Milyen módon bátorították őket, hogy e, kérjék? Mi volt a tapasztalatuk akkor, amikor kérték ezt a védelmi határozatot? Mennyi ideig tartott ez a folyamat? Elégedettek-e megvédték-e őket? Úgy gondolják, hogy működötte a védelmi határozat, és a magánélethez való joguk ilyen módon érvényesült-e? Ezek olyan kérdések, amiket már a legelején fel kell tenni, mert ha ezekre nem kapunk választ, akkor az összes többi válasz próbálkozás az gyakorlatilag spekuláció nem tudom, hogy hányszor kapnak például, hányszor kérnek például eh, európai védelmi határozatot, és aztán nem kapnak. Eh, ez egy alapvető kérdés, ami szükséges ahhoz, aminek megválaszolása szükséges ahhoz, hogy egyáltalán lépni tudjunk. Milyen, mi a legnagyobb probléma nemzeti szinten, vagy akár a határon átnyúlóan? Én nem azt mondom, hogy az EPO-ra nincs szükség, hanem eh, szükség van bizonyítékokra, hogy hogyan van szükség, és mire van konkrétan szükség. Több ezer nő esik áldozatul erőszaknak, családon belüli erőszaknak és másféle erőszaknak. Nyilván e, fel kell lépnünk határozottan. Van egy nagyon fontos jogi eszköz, az isztambuli egyezmény, amely nagyon átfogó módon rendezi azt, hogy milyen módon kell megvédeni és segíteni ezeket a nőket. Mik a prioritások? mik a legfontosabb teendők, amelyekkel a legnagyobb hatást érjük el a problémák legnagyobb részét, megoldjuk, és ahol tényleg van európai hozzáadott érték hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egy nő belép, meg már megakadályozni, hogy ne lépjen be egy bántalmazó kapcsolatba, vagy hogyha már benne van, akkor el tudjon szabadulni ebből a bántalmazó kapcsolatból. Hogyan tudjuk üldözni az elkövetőket, és hogyan tudjuk a gyerekeket megmenteni, megvédeni egy ilyen kontextusban. Föl kell tenni azt a kérdést is, hogy kell-e ehhez egy jogalkotási eh, munka. Eh, és amennyiben van, akkor az áldozati irányelv 18. cikke hogyan valósul meg ezáltal? Mert az azt mondja, hogy eh, a, amikor szükséges, nemzeti jogszabályban szabályozott intézkedéseket kell hozni az áldozatok fizikai védelmére. És hallottuk az előző felszólalásokban, hozzászólásokban a problémákról, a problémák felsorolását, de azok valójában nemzeti jellegű problémák. Hogyha a nemzeti védelem nem működik jól, akkor nyilvánvalóan az EPO se fog jól működni, de nyilván megint csak akkor, hogyha egyáltalán van rá igény. Számomra két prioritás tűnik világosnak. Az egyik az, hogy az áldozatok rendelkezzenek megfelelő információkkal, részint az igazságszolgáltatáson belülről, részint azon kívülről. Ez lehetővé teszi az áldozatok számára, hogy tudomást szerezzenek, hogy jelentkezzenek ezekért a védelmi határozatokért, és hogy tudják, hogy hogyan kell azt megszerezni. A nemzeti védelmi rendszereket is újra meg kell vizsgálni, azért, hogy lássuk, hogy jól működnek-e egyáltalán Eh, hogy megfelelőek-e az intézkedések, kellően rugalmasak-e, hogy tudjanak reagálni a konkrét intézkedésekre, a konkrét körülményekre. Az új technológiára is figyelemmel kell lenni, Spanyolország azt hiszem ebbe is vezető szerepet játszik. Nem elég azt mondani, hogy ne közelítse meg ezt a nőt, hanem olyan intézkedésekről is szó van, eh, hogy eh, amelyek akkor védelmet nyújtanak a nőnek, hogyha mégis megtörténik. El lehet-e ezeket az intézkedéseket, meg lehet-e hozni ezeket az intézkedéseket elég gyorsan? az isztambuli egyezményben is szerepel, hogy egy távoltartási lehetőséget kell kialakítani, amit a rendőrséggel lehet kérni. Ez nem minden országban létezik egyáltalán. Meghalnak a nők miközben várnak arra, hogy egy bíró elrendelje a távoltartást. Van-e a bírók, rendőrök, ügyészek körében eh, megfelelő képzés arra, hogy a kockázatokat megfelelően elemezni tudják hogy megértsék az összes körülményt, a, megértsék, felfogják a sürgősségét egy adott helyzetnek. Megint csak eh, hallunk arról a gyakorlatról, hogy nem tudnak hozzáférni ezekhez az intézkedésekhez nők, mert eh, egyes kultúrákban egyáltalán nincs is tudatosság a nemi alapú erőszakkal kapcsolatban áldozatorientált, hatékony eljárásokra van szükség, hatékony technológiai megoldásokra. Ezek azok a kérdések, amelyeket prioritásként kell vizsgálni. Én úgy gondolom, hogy az európai áldozatvédelmi irányelv egyik érdekessége az, hogy precedenst nyitott hogy minimális standardokat alakítsunk ki. Én úgy gondolom, hogy az irányelvet annak idején azért fogadták el, és azért tettek rá javaslatot, mert úgy gondolkodtak, hogy ez, úgy gondolkodtak, hogy ez bizalmi alapon is működni fog. Elő akarták mozdítani az igazságügyi szolgálatok közti együttműködés. De az alapvető probléma az, hogyha nincsen megfelelő védelem, nem áll rendelkezésre, akkor a bírók és az ügyészek nem nem bíznak meg a másik ország védelmi rendszerében. E, ugyanez az érvelés megáll a védelmi határozatoknál is, hogyha e, nincsenek intézkedések, amelyek megvédik a nőket a családon belüli vagy egyéb erőszaktól, és erről a másik tagállamban tudnak a e, jogalkalmazók, akkor honnan lenne bizalmuk? Eh, azt gondolom, hogy eh, nagyon sok kutató munkát kell még végezni, sokat kell gondolkozni ezen ügyön, de számomra ezek tűnnek a legfontosabb problémáknak. Köszönöm. Köszönöm. Nekem is van egy-két kérdésem azzal kapcsolatban, amit ön mondott, de mindenképpen először meg akarnám adni a szót a képviselőknek. a raportőrök, hát leginkább Szerája, aki itt van, eh, nyilván a végén összefoglalásra is lehetőséget kap Stetina. Děkuji slovo, pane předsedo. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani minden szakértőnek. Számomra nagyon fontos eh, ez a téma. Én nagyon én nem nagyon találkoztam ilyenfajta erőszak életem során. Tudom, hogy mennyire messzire mehet a nemek nemi alapú erőszak hatása. A hetes szemtől itt. Az EPO kapcsán igaz az, hogy a nagyon alacsony aránya az EPO használatának jelzés arra, hogy talán valamit változtatnunk kellene, és innen fakad a kérdésem is. Itt van előttünk ez a nagyon jó minőségű tanulmány, de összességében hiányzik az általános információ. Azt kérdezném önöktől, hogy mi fontosabb a jövőben? Az, hogy felvizsgáljuk az EPO irányelvet, vagy elegendő lenne-e az, hogy megerősítsük a tevékenységünket, és előtérbe helyezzük, felhívjuk a figyelmét a, az áldozatoknak, illetve a jogi szakértőknek erre a lehetőségre. Mi a legfontosabb önök szerint? Köszönöm, Stetina úr. Más kolléga a jelentéstevőn kívül, aki majd a végén szól. Ha megengedik, én is szólnék röviden. Én aktív tagja voltam ennek a szakbizottságnak, akkor, amikor a javaslat megszületett, és néhány pont esetében, néhány pontot, amit általában is felvetett, de azok a gyakorlati pontok, amelyeket a kutatók is felvetettek, a, azt mutatták, hogy voltak olyan országok, amelyek megvizsgálták azt, hogy van egy ilyen fajta szükség egy ilyen fajta védelmi határozatra, és akkoriban megvolt az akarat erre, tehát amire ki, ukura, ki akarok lyukadni, és a kérdés, amit fel akarok tenni, az az, hogy az, hogy csak egy-két ország használja ezt az eszközt, ez talán azt jelzi, hogy nagyobb tudatosításra van szükség a védelmi határozatok kapcsán. Nagyon nagy kár az, hogy így kezeltük ezt az eszközt. Ez egy óriási eszköz lehetett volna, egy tényleg hatékony eszköz lehetett volna, plusz védelmet jelentett volna a nemzeti gyakorlat mellett, javíthatta volna a nemzeti gyakorlatot a FEM, illetve a Libeszakbizottságban akkoriban volt is egy vita erről, amikor ezzel foglalkoztunk. Én tényleg szeretném, hogyha a végrehajtás jobb lenne, a politikai, kulturális tudatosság ezen eszköz kapcsán csökkent a kezdetekhez képest. Korábban ez nagyon is dicsért és gyakran idézett eszköz volt. Voltak olyan osztályok, ahol egyfajta opt-in lehetőséggel éltek, és tényleg ezt is választották, mert látták azt, hogy ezzel tényleg meg lehet védeni a nőket a sérülékeny helyzetekben. Persze nem is úgy terveztük meg ezt az eszközt, hogy ez egy minden esetre orvosság lesz, ez egy határokon átnyúló lehetőség. Azt is tudtuk, hogy különös esetekben más felépésre szükség van, szerettem volna ezt elmondani. Megerősítve azt, amit Alten úr is elmondott. A kollégák ki, közül kívánne még valaki szólni? Még a bizottságnak is szót kell adnunk. Sajnálom, ezt nem láttam. Oh, yeah. I'm really sorry. I You know what? It's a terrible uh, mistake, but the... Sajnálom, ez egy szörnyű hiba. Kimaradt a bizottság a feljegyzéseinkből. El tudják ezt képzelni? Hát hallgassuk akkor meg az Európai Bizottságot, és Tessék, a bizottságé a szó. Elnézést, elnézést, nem ismerem a nevét. Kérem, mutatkozzon be. Köszönöm szépen, elnök úr, semmi gond. Isabel Perignon vagyok. A büntetési eljárási jog új részlegvezetője vagyok, és nyomon követjük ezt a témát, rendkívül fontos ez számunkra. Örülünk annak, hogy volt egy ilyen meghallgatás ma itt, és ezek az előadások nagyon sokat segítenek és jók voltak. Hangsúlyoznánk azt először is, hogy az EPO irányelv helyes végrehajtása, illetve a védelmi határozatok kölcsönös elismerése polgárügyekben valóban prioritást élvez számunkra és biztosaink számára. Minden tagállam, amelyre vonatkozik az EPO irányelv, tájékoztatták a bizottságot a végrehajtásról, és sok időbe telt az, ami megkaptuk ezeket a leveleket, és ezt e nyáron sikerült lezárni, tehát két évbe telett az, amíg a tagállamok ezt átültették. Most már itt az ideje annak, hogy előkészítsük a jelentést, amit jövőre fogunk majd önökkel megosztani. Szomorúan látjuk azt mi is, hogy um, ezt az eszközt nem használják eléggé. Egyetértek uh, által úr magyarázatával is, mi megpróbáltuk megérteni azt, hogy a tagállamok miért nem használják ezt az eszközt eléggé. A tagállamoktól gyakorlati információkat kaptunk, de például, hogy kik a, az illetékes hatóság, akik tényleg gyakorlatban használták az eszközt, megkaptuk ezeket az információkat, ezt az e-justice portára is feltesszük, és támogatást is adunk az IGTN-nek, vagyis az Európai Igazságügyi Hálózatnak is, hogy plusz tréningeket nyújtsanak az igazság szolgáltatásban dolgozóknak. Ahogy ezt hallhattuk a spanyol ügyésztől is, a bíróknak tudatában kell lennie, hogy létezik ez az eszköz. Továbbra is tehát folytatjuk a tudatosítást minden területen, a, foglalkozunk az áldozatok jogaival, és támogatást nyújtunk a bíróknak a, a Daphne programon keresztül. Párhuzamosan értékeljük az áldozatok jogaira vonatkozó irányelvet minden tagállamban, és um, elég sok magas szintű találkozónk lesz január 19-én, 29-én is lesz egy ilyen, ahol a tagállami szakértőkkel kívánunk konstruktív párbeszédet folytatni olyan témákról, amelyek az áldozatokhoz kötődnek, főként a nők elleni erőszak, illetve a védelmi határozatok alkalmazása tekintetében. Tehát láthatják, hogy tényleg sokat teszünk ezért a témáért, mert tényleg bennünket is megdöbbentett az, hogy mi a helyzet bizonyos országokban, például Spanyolországban, de nem csak ott. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Igen, pont erről van szó más országok Európában. Nagyon fontos ezt kiemelni mert itt tényleg a végrehajtási szakaszról beszélünk, és arról beszélünk, hogy itt egy igazi európai védelmi határozatra van szükség olyan értelemben, hogy a többi tagállam legalább meg kell, hogy vizsgálja ezt. Tehát mindenképpen a nemzeti átültetést is figyelemmel kell kísérnünk. Köszönöm szépen ezt a tájékoztatást. Most pedig így már a meghallgatás végére értünk, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy azok a az előadások, amelyeket hallhattunk, ezeket közreadhatjuk majd, terjeszthetjük. A weboldalunkon is követhető ez az meghallgatás. A kollégák is így követni ezeket, akik nincsenek ma itt. Ugyanez vonatkozik a bizottság által elmondottakra is. társelnök nevében is szeretném elmondani azt, hogy az Európai Védelmi Határozat egy jó példája annak, amikor a két szakbizottságunk nagyon jól együttműködik, tényleg harmonikus volt az együttműködés, hatékony, és most visszaadom a szót Szorája Posztnak, a jelentés készítőnek. Szorája, hogyha le tudnád zárni ha le tudod vonni a következtetéseket, és így lezárhatnád a meghallgatást. Köszönöm szépen, Claude! Nagyon fontosnak eh, tartom mindezt, amit hallottunk eh, ma. Tereza is elmondta azt, mielőtt elment, hogy nagyon fontosak ezek az információk, de az az információ is, amit a bizottságtól kaptunk, az is nagyon lényeges, és szerintem szükség van arra, hogy én és Tereza összeüljünk ismételten a bizottsággal, hogy ezeket az információkat ismételten megkaphassuk. Ön is általán úr sok kérdést feltett, amire mi is szeretnénk választ kapni a jelentésünkben is. Ugyanakkor úgy vélem, hogy tehát sok munkánk van még, de gyorsan kell elvégezni ezt a munkát. Felelősséget kell vállalnunk, hogy az emberi jogok minden állampolgár esetében megvalósuljanak. A bizottságnak is egyértelműen eltökéltséget kell mutatnia az EPO ö, eszköz működése érdekében. A bizottságnak szabálysértési eljárást kellene indítania azon tagállamok ellen, amelyek megsértik ezt az irányelvet, az EPO irányelvet. Tudom, hogy már vannak ilyenfajta fajta eljárásaik. Ezen kívül a bizottságnak teljesítenie kell a jelentés tevési kötelezettségeit is. Tehát nagyon fontos az, hogy tovább megvizsgálják a tagállami végrehajtását az EPO-nak, tudatosító kampányokra van szükség, és mindenfajta jó gyakorlatot ki kell cserélni, együtt kell működni a tagállamok között, és a tagállamok és a civil társadalmak között annak érdekében, hogy tényleg jól működjön az EPO. A civil társadalmi monitorozásra is szükség van a tagállamokon belül az EPO használatát övezően. Tényleg szükség van az illetékes hatóságok listájára, akik felelnek az EPO kiadásáért, elfogadásáért az egyes tagállamokban, és a listát könnyen elérhetővé kell tenni a védett személyek, az áldozattámogató szervezetek számára, a tagállamoknak is egyértelműen el kell ítélniük az erőszakot. Én nem tudom, hogy jól hallottam-e, de a spanyol bíró azt mondta, hogy nem itt terrorizmus. Ezt mondta? Hát nagyon tetszett ez a kifejezés, mert tényleg erről van szó. A politikusok gyakran ezt um, figyelmen kívül hagyják, gyakran az áldozatokat hibáztatják. Nagyon jó az az eszköz, ezt használni kell, ezzel tényleg fel lehet lépni ezen gender terrorizmus ellen. Köszönöm szépen mindannyiuknak. Köszönjük Szorája Posztnak, és köszönjük az összes szakértőnek, aki részt vett ebben az egész meghallgatásban, a két bizottság tagjainak és Klódnak is. Köszönöm. Kedves kollégák, 11 órakor kezdődik a Libe szakbizottságban a szavazás.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 Mr. Chairman, can we get on with this? Yeah, I was just waiting for you to say that. And I have bashed my hammer a few times, don't worry. Néhányszor már kalapáltam, elnézést kérek. Tényleg kezdjük el a szavazást. Kedves kollégák, kérem üljenek le. The complicated votes. Everyone have their voting card. Okay, first. Mindenkinek itt a szavazókártyája, ugye? Van-e valaki, akinek nincs itt a szavazókártyája, az most jelezze, ne később, most jelezzék, kérem. Tehát mindenkinek itt a szavazókártyája. Jó. Akkor kezdhetünk, ugye? When we're ready. Koordinátorok is készen állnak, akkor mindenki készen áll. Az első A 45 per 2001-es rendelet eh, módosítása Cornelia Ernst eh, kaphatna szót, ha nem akar beszélni, akkor szava, Akkor szavaz. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik ebben részt vettek. Kitűnő volt az együttműködés, tényleg. Okay, thank you very much, Cornelia. Let's now proceed to... Köszönöm. Akkor a 17-es módosítóval kezdünk, megnyitom a szavazást. 17-es, Júri, megnyitom. The vote is still open while people... Még mindig nyitva van a szavazás, tehát lehet szavazni. I'm just, hold on, I'm just giving uh, one or two members some leeway as they sit down. Egy-két képviselőre még várok, hogy leüljenek Guillaume asszony. I'm sorry, but, you know, thank you. Köszönöm. The vote is closed. Lezárom a szavazást, ezt elfogadtuk. Kettes cikk kompromisszum, megnyitom a szavazást. Okay, colleagues, pause for a moment. The Egy pillanatot álljunk meg, mert eh, a szocialistáknál egyel többen szavaznak. Kérem, hogy valaki vegye ki a szavazókártyáját. Rendben. Úgy látom rendeződött, akkor lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 253-as módosító, megnyitom a szavazást. 253-as módosító, lezárom a szavazást. Még mindig lehet szavazni, Vosszúr, még mindig lehet szavazni nem találja meg a módosítót. Ez a 253-as módosító a harmadik oldalon. Okay, for those colleagues who are not following, the amendment is 253 on page 3. Has everyone got 253-as módosító a harmadik oldalon még mindig lehet szavazni. Mindenki szavazott? Jó, akkor lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. A hármas a cikkről kompromisszum, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást, ezt elfogadtuk. 111-es módosító. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. That is carried. Amendment 19. Ezt elfogadtuk, 19-es módosító. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom, elfogadtuk. A 112, 113, 114 blokk és 115-116 blokkban szavazunk. Megnyitom a szavazást. Has everyone got it? The vote is closed. Lezárom, ezt elutasítottuk. 20-as módosító, megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 117-es, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom ezt elutasítottuk. 21-es módosító, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. That is carried. Ezt elfogadtuk. jury. Okay. Because it was fully adopted, but it was not adopted. Okay. Um, Kedves kollégák, kérem egy pillanatig figyeljenek ide. Most a 20-as módosítóról kell szavazni, a Juritól jött, ezt kihagytuk, a 20-as módosító a Juri szakbizottságtól. Megnyitom a szavazást. 20-as módosító Juri. And then that one. Yeah. The vote is still open. Még továbbra is lehet szavazni. Okay, and on that vote, the EPP have one member too many. Az EPP-nél vannak most egyel többen. Kérem, hogy valaki szedje ki a kártyáját a gépből. Egy EPP-s. Még mindig egyel többen vannak. Egy ember vegye ki a kártyáját. Köszönöm, Meló úr. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 118-as. Megnyitom a szavazást. That's amendment 118. 118-as módosító. The vote is closed. Lezárom a szavazást. That is rejected. Now we go there. Now we... Szavaztuk, most következik a 9-es cikkről készített kompromisszum, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. That is carried. Elfogadtuk. 125-ös módosító, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. That is carried. Amendment one. 126-os. Az előzőt elfogadtuk, 126-os. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt a raportőr úgy tűnik leszavazta a saját módosítóját, mindesetre nem ment át. 24-es módosító. Megnyitom. 24-es módosító, megnyitom. We have a technical problem. Ah, we have a technical problem. Van egy kis technikai probléma. Kérem, hogy álljunk meg, technikai probléma van. Okay. Colleagues, we have to pause. We have a technical problem. Van egy technikai probléma a szavazógéppel. Egy kis szünetet tartunk. És a 24-esről fogunk majd szavazni.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 Okay, colleagues. Um, we don't vote, we just make a... Sure. Colleagues, if you could listen to me... Kedves kollégák, kérem, hogy figyeljenek ide egy pillanatra. Elnézést, Ernst azt mondtam, hogy az ön jelentése mindjárt megoldódik a probléma. Tehát az történt, hogy a gépet sajnos egy túlzott terhelés érte, mert 62 képviselőt jelez, valójában csak 60-an szavazhatnak, 60 képviselővel tud megbirkózni a gép, 62-en szavaztak ehhez képest, e, ettől ki is készült, és Melo úr, kérem hozzá se nyúljon a gépéhez. Kérem, kérem figyeljenek. Kérem figyeljenek. Itt most nem az EPP-ről van szó a koordinátorok ellenőrizzék, kérem, hogy egy pillanatig, hadd fejezem be mondatot. Tehát minden koordinátor ellenőrizze, hogy maximum 60-an vagyunk-e, illetve minden frakcióból csak annyian szavazhatnak, ahányan jogosultak, és akkor utána egy ellenőrző szavazást tartunk, csak 60-an szavazhatnak elnézést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 úgy látom, hogy minden koordinátor már ellenőrizte, vagy legalábbis erre következtetek a nevetgélésből. Most akkor egy ellenőrző szavazást tartunk, és nézzük, hogy szegény gép bírja a terhelést, tehát megnyitom a szavazást. Vote you like. Ahogy akarnak, úgy szavaznak. This is a test. still have the problem. Okay, we have, uh, we're registering 61 továbbra is 61 61-en, 61 kártya van benne a gépbe. E, ezt, ezt nem bírja kezelni a gép. E, egy frakciónál egyel többen vannak, de nem tudjuk megmondani, hogy hol. It's not EPP. No, no, it's not a group. It's in general. The machine, the machine should stop. Group, it doesn't yeah. say. So who's got one? We don't know. The machine is doing that. Not sure. Colleagues, just give us uh, 30 seconds, we'll sort this out. 30 másodpercet kérünk, és mindent elrendezünk. Colleagues, um, we're going to try an, another test. Nézzünk egy újabb uh, próbaszavazást, uh, nézzük meg, hogy kijönnek-e a számok. Kérem most mindenki szavazzon, menjen vissza a helyére és szavazzon a saját helyén. We open the vote. Megnyitjuk a szavazást. The vote is open. Lehet szavazni. Open the vote. Is it open? Yes. The vote is open. Everyone vote. Megvan nyitva a szavazás lehetősége, mindenki szavazzon kérem. Can we not?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 mindenki figyeljen, és megpróbáljuk a lehető leggyorsabban. Axel, kérem. Nos, 125-ös. 125-ös módosító, megnyitom a szavazást. Amendment 125-ös, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 126-os, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. That is rejected. Amendment 24. 24-es módosító. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. That is carried. Compromise art. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. That is carried. Amendment one. Ezt elfogadtuk. 130-as módosító. Megnyitom a szavat. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogad, elutasítottuk. 131-es, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 132-es, megnyitom a szavazást. Close. Lezárom. Ezt elfogadtuk. És 133, illetve 25-ös módosítók azonosak. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 134-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, 135, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 136 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A 25-ös cikkről szóló kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 34-es módosító. 34-es módosító, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 35-ös módosító, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 153-as módosító, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Ezt elutasítottuk. 36-os módosító. Megnyitom. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 31-es cikkről szóló kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom, elfogadtuk. 39-es módosító, 41-es, 43-as, tehát 39-től a 46-osig terjedő módosítókat egy blogban szavazzuk. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 40-es módosító megnyitom. Close. Lezárom elfogadtuk. 157-es módosító, megnyitom. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 163-as megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 164-es, megnyitom. Lezárom, elutasítva. 165 meg, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 166 és 167 azonosak, együtt szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A 42-es cikkről szóló kompromisszum megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 172-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt leszavaztuk. A 44-es cikkhez kapcsolódó kompromisszum megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 176-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 177 megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 178. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 180-as megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 49-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 182-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt eh, elutasítottuk. A 48-as cikkről szóló kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 186-os módosító megnyitom. Lezárom. Leszavaztuk. Volt egy hiba, vissza kell mennünk, a második része 184-es módosítónak arról szavazni kell, tehát 184-es második része megnyitom. A 184-es második része. A 12-es oldalomban. Megismétlem, 184-es második része. Mindenki megtalálta? Még lehet szavazni. It's the green button if you're EPP. Az EPP-sek a zöldet nyomják. Csak segíteni próbálok, hogy gyorsabb legyen a dolog. És aki csekkel, azt mondja, hogy csekk, az kérem, hogy ne mondogatja, mert eh, eltereli a figyelmet és hosszú szavazzon a saját módosítói ellen. E, e, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 100 arról szavaztunk, 206-os, 206, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. E, elutasítva. 53-as és 44-es módosítók azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 45-ös Júri bizottságtól megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 55-ös módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 209 els, 208 első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, és akkor a második részéről nem kell szavazni. Tehát jön a 209-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, 210, megnyitom, Lezárom. Ezt is leszavaztuk. 212. Megnyitom, lezárom. Elutasítva. 213. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 214. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva 216. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 217. Megnyitom. Anna. Closed. Lezárom. elutasítva, 219, megnyitom. Lezárom, elutasítva. Az 57-es és a 220-as azonosak, együtt szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 221, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 61-es cikkes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 226, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 62-es eh, kompromisszumcikk. Megnyitom. Lezárom. El, elfogadtuk. A 251-től 257-ig terjedő módosítókról blogban szavazunk. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 234 megnyitom. Lezárom. Elutasítva, 46-os módosító Juritól megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 235, 236, 237. Egy blogban szavazunk róluk, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom, elutasítva. 238, 239 azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. A 240-esről és a 241-esről kell szavazni. 240-241, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt leszavaztuk. Okay. Okay. Yeah. Okay. Um, okay. Um, it's one of those moments, isn't it? Really. It's okay. Juan Fernando, don't start. Juan Fernando, kérjük, kérem, ne kezdjük el. Yeah, no. Yeah, yeah, we have to get on with the vote. Menünk kell tovább, jó? Tehát szavazzunk tovább. Csak Utána, utána lehet akkor mind a kettőnek eh, azt mondani, hogy nemmel szavazott, ugye a 240-241-esről eh, akkor írásba lehet eh, javítani a szavazást utána, jó? Jó? 242-es módosító. 242. Megnyitom. Ah, we have to vote 218, colleagues. Elnézést, kollégák, eh, eh, elterelték a figyelmemet ezzel a sok könyörgéssel. A 218-asról is szavaznunk kell, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt eh, leszavaztuk. 242, megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Ezt leszavaztuk. 243, megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Ezt is elutasítottuk. 47-es Júri, megnyitom. Vote is closed. Lezárom. egyel többen szavaznak az EPP-ből. Kérem, hogy egy kártyát szedjenek ki a gépből. Köszönöm. Kell újra szavazni? Nem, nem kell. 244-es, megnyitom a szavazást. closed. Lezárom. Elfogadtuk. 246, megnyitom. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 248. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 250. Megnyitom. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 255 mellett megnyitom. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 58-as és 48-as azonosak, együtt szavazunk, megnyitom. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. A preambulum bekezdések egyes módosító, megnyitom. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Close. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas módosító. Megnyitom. The vote is now open. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 72-es módosító. Megnyitom a szavazást. The vote is still open. Még lehet szavazni. What's happening here? Just check. Is the vote still open? Yeah. The vote Még lehet szavazni. is now closed? Most lezárom. 72-es módosítóról szavaztunk. And that is the vote is closed. Lezárom. Can you close it please? It can't be closed.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 lezárom, elfogadtuk, 74-es megnyitom, close. Lezárom. Leszavaztuk, 75-ös, megnyitom. Close. Lezárom. Leszavaztuk. 76-os, megnyitom. 76-os megnyitom. Closed. Lezárom, elfogadtuk. 80-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 81-es, megnyitom. Lezárom. Leszavaztuk. 82-es módosító megnyitom. Closed. Lezárom. Elutasítva. 5-ös és 7-es azonosak. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 6-os és 8-as azonosak. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtok. 7-es módosító. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 84-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt leszavaztuk. 85-ös megnyitom. Amendment 85, vote is open, vote is closed. Lezárom, elutasítva. 86-os megnyitom. Closed. Lezárom. Leszavaztuk. Tízes módosító megnyitom. Close. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as megnyitom. Closed. Lezárom. Elutasítva. 92 megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 93-as megnyitom. Closed. Lezárom. Elutasítva. 14-es megnyitom. Closed. Lezárom elfogadtuk. 14 júri, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 15 júri, meg, megnyitom. Lezárom. Elutasítva, és 97-es megnyitom. Lezárom. Elutasítva. És akkor következik a végszavazás a módosított szövegről. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. ezt elfogadtuk 45 mellette 7 ellene 6 tartózkodás, és akkor most a döntés arról, hogy elkezdjünk tárgyalni, abszolút többségre van szükség, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk 45 mellette, 7 ellene 6 tartózkodás. Gratulálunk Ernst asszonynak a raport. Thank you, colleagues, for your Köszönöm a türelmüket, kollégák. Ezzel jön a következő, még három témáról kell szavaznunk. Végrehajtási határozat, Az egyik egy ellenőrzési intézkedés drogokhoz kapcsolódóan, Bóni úr a raportőr. Egy szavazás lesz, mindenki készen áll, akkor kezdhetjük, és a szavazást, megnyitom a szavazást. By roll call. Név szerinti szavazás. Eh, mindenki kész, ugye kollégák? Vote is closed. Lezárom. ezt elfogadtuk 54 mellette, egy ellene, egy tartózkodás. Boni urat, Boni urat, Boni urat meg kellett volna kérdeznem, hogy akart-e valamit mondani, akart valamit mondani, nem. Gratulálok önnek. I don't know what the substance is actually, Mr. Engel, but I could probably do with it at this moment. Uh, Whatever it is. Okay. Is this on the, this one? On this one? Yes. Do I need to read this? Yes. Okay, colleagues, we... Készen vagyunk, kollégák. Térjünk rá a következő napi rendi pontunkra. Malin Bjork, I do need to read one introductory note. Uh, let's have some quiet and we'll go through this um, as quick. Remélem, hogy a lehető leggyorsabban el tudjuk ezt intézni. Tehát um, jelentéstervezetről van szó, az uniós áttelepítési keretről. Malin Björk az előadónk, és egy nagyon rövid megjegyzés. A 17-es kompromisszumban a lefedett preambulum bekezdések okafogyottá válnak. Van egy hiba, egy elírás a szavazási listában, ott a 17-es kompromisszum kellene, hogy szerepeljen, nem pedig egy másik. Tehát a szöveg az az, hogy okafogyottá válik, ha a 17-es kompromisszumot elfogadták. Remélem ez mindenkinek így világos, és akkor most megkérdezem Melánt, hogy szeretne -e szólni, hogyha igen, akkor kérem legyen rövid. Svédül fogok, svédül fogok beszélni idézőjelben, hogy rövid leszek, ugyanis a svédek rövidek. Köszönöm mindenkinek a közös munkát, az árnyék előadóknak külön köszönetet mondok, de nagyon sokan segítettek intézmények, kormányok, amelyek foglalkoztak az áttelepítéssel és így tovább. Tehát mindenki nagyon aktívan hozzájárult ehhez a munkához, nekik köszönöm. Világos, hogy ez az egyetlen javaslat, amely a biztonságos és legális módokat fogalmazza meg, mindenki igyekezett a legtöbbet kihozni ebből a lehetőségből, mindannyiunknak kompromisszumokat kellett kötni, de remélem, hogy a teremből úgy sétálunk majd ki a szavazás után, hogy az Európai Parlamentnek nagyon határozott álláspontja van. Megköszönöm Amandinnak, a tanácsadómnak, a többieknek is, többi tanácsadónak is a munkát, Angelának a tikkásságtól, mindenkinek köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és az 117-essel kezdünk. A 117-esről nyitom meg. The vote is closed. Lezárom. And that is rejected. What now? Amendment 118. So, okay, compromise one. The vote is open. So we're on compromise one. The... Mondom még egyszer, az egyes kompromisszumnál tartunk, megnyitom. The vote is open. Sorry, is there a problem? Compromise one? Elnézést, van itt valakinek valami gondja? Az egyes kompromisszummal van valami gondjuk? Okay, the vote is closed. That is carried. Lezárom, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. That is carried. Ezt is elfogadtuk. The vote is... Hármas kompromisszumra nyitom meg a szavazást. The vote is closed. That is... Lezárom. Elfogadtuk ezt is, és a négyes kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. That should be on page six of your voting list. Ez körülbelül a lista hatos oldalán van. Okay. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Szintén. We then go to compromise five. Az ötös kompromisszum következik, meglepő módon, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Has everyone voted? Lezárom, ha mindenki szavazott. Ezt is elfogadtuk. Ezután következik az 5A kompromisszum. Megnyitom a szavazást az 5A kompromisszumról. Compromise 5A. Has everyone voted? Ha mindenki szavazott, a, a szavazólista 14. oldala körül kell, hogy legyen az ötel kompromisszum. Tehát ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Minden rendben van? Van, egy, van valami gondjuk? Mindenki tud követni? Compromise 6. The vote is open. Hatos kompromisszumra nyitom meg a szavazást.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 Lezártam a szavazást, és elfogadtuk. És, tehát a hetes kompromisszumot elfogadtuk, és a nyolcas kompromisszum következik. A szavazólista 19. oldala körül. Megnyitom. One voted. Vote is closed. That is carried. Compromise 9. Kilences kompromisszumról nyitom meg a szavazást. Vote is closed. That is carried. Compromise 10. Ezt is elfogadtuk, tízes kompromisszumról nyitom meg a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Ezt is elfogadtuk, elfogadtuk és a 11-es kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 11-es kompromisszumot is. A 12-es kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. That is carried. Elfogadtuk ezt is. A 14-es kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk ezt is. A 13-as kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. A 12-es cikkről van szó, tehát 13-as kompromisszumra nyitottam meg a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk ezt is. És a 15-ös kompromisszum következik a 13-as cikkről. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os kompromisszumra nyitom meg a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. És jön a 110-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezártam és elfogadtuk. A következő az 534-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. A 17-es módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő a 18-as cikkhez a 115-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Az 546-os módosító következik, megnyitom a szavazást. Elnézést, mondja az elnök, kifelejtettem az 545-öst, tehát az 545-ösről nyitom meg először a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Most jön az 546-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 116-os következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most jön a 148-as. Megnyitom a szavazást. Az 548-as. Lezárom. Elfogadtuk. Jönnek a preambulum bekezdések. A 131-es módosítóról nyitom meg a szavazást. Closed. Lezárom. Rejected. Elutasítottuk, és a 132-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Most jön a 155-ös módosító. Lezárom. Elutasítottuk. 172-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezt is. 225-ös módosító következik, megnyitom a szavazást. Elutasítva. Nem a 237-es, hanem a 226-os jön először. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 237-esről nyitom meg a szavazást. Kétszáznegyvenhetes következik. Lezárom elutasítva. 248-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva ez is. Egy pillanat, mondja az elnök úr, egy pillanat, Malin. A végszavazás előtt szeretnél szólni? Ha igen, akkor megadom most neked a szót. Igen, az egyik szavazással van egy kis probléma. Szeretnék egy két perces szünetet kérni, hogy az árnyék előadókkal gyorsan konzultáljunk, ha erre van lehetőség. Tudnak két percet adni nekem és az árnyék előadóknak? Elnök. Please. Uh, egy pillanat. Kérem, hogy legyenek türelmesek, jó? De ne két perc legyen Melin, hanem inkább egy. Jó, kérek mindenkit, hogy egy picit legyen türelmes, hogyha tudjanak konzultálni az árnyék előadók és az előadó. Before the final votes. A végszavazás előtt tehát ezt az egy percet várunk. Erre van lehetőség, ez megengedett. Colleagues, just be patient for another minute or so. Kérem a kollégákat, hogy legyenek egy percre türelemmel. Van ö, lehetőség erre, ez szabályos, ez a konzultáció, kérem várják meg a végét, jó? Egy pillanatra legyenek türelmesek, csak egy perc. Okay, colleagues, uh, you can resume your seats. We, we have a resolution. Kérem a kollégákat, hogy foglalják el a helyüket. Sikerült megállapodni az árnyék előadóknak. So this is rejected, then have to vote this Okay. Uh, colleagues, um... Kollégák, kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét, és az a döntés született, hogy az eljárási szabályzat szerint és a, árnyékelő adók uh, megalapodása szerint szavazhatunk újra, és kérem, hogy ne szóljanak közbe. Egy uh, cikkről lehet újra szavazni ugyanis, Kérem, hogy hagyják abba a azonnali reakciókat, hadd fejezzem be a mondatomat. A szakbizottság többségére van szükség ahhoz, hogy egy ilyen újra szavazást megejtsünk. Tehát, hogyha megvan a többség, akkor az 5A kompromisszumot az ötös cikkről újra, megszav- újra szavazhatjuk, hogyha nincs többség, akkor nem. Tehát most először azt kérdezem, hogy megvan-e a teljes Libe bizottságban a többség arra, hogy az 5A kompromisszumról újra szavazzunk, ahogy az eljárási szabályzat ezt lehetővé teszi. Kérem, hogy aki egyetért, tegye fel a kezét. Kérem, figyeljenek ide akik szeretnének újra szavazni az ötös cikkről szóló 5A kompromisszumról, tegyék fel a kezüket. Kérem a titkárság segítségét, hogy számolják meg a szavazókat. Egyszerűbb talán készfeltartással szavazni. Right. Have you counted? Yeah you want to do it electronically? It's a majority. Okay, let's do it electronically because it's quite clear. Jó, elektronikusan ejtsük ezt meg. Kérem, hogy akik azt szeretnék, hogy szavazzunk újra, szavazzanak igennel elektronikusan, és így tisztázzuk a helyzetet. Tehát aki szeretné, hogy az 5A kompromisszumról újra szavazzunk, az legyen szíves elektronikusan most szavazzon igennel. Kérem és akkor gyorsan meglátjuk majd az eredményt. Mindenki szavazott? Ha igen, akkor lezárom a szavazást. Okay, that's 40 votes for. Nos, 40 igen szavazat van. Én nem tudom, hogy ki az, aki ellene szavaz, vagy miért szavaz ellene, de mind, mert lehet, az 5 ellen is lehet szavazni. De teljesen világos, úgyhogy az ellenszavazatok nem is lett volna szükséges megszámolni, de a világ, most az eredmény világos, 40-en arra szavaztak, hogy újra szavazzunk az ötös cikkről. Tehát kérem, hogy mindenki nagyon figyeljen, elektronikusan fogunk szavazni, és kérem, hogy legyenek egy kicsit csöndben. Um, if people can stop chatting, it... Kérem, hogy legyenek szívesek, hagyják abba a beszélgetéseket, nem szeretnénk újra és újra szavazni mindent. Tehát először az 5A kompromisszumról szavazunk az ötös cikkhez, és megnyitom a szavazást, mindenki gondoskodjon róla, hogy tudja, hogy hogyan szavaz, és utána következik a végszavazás majd. Mindenki szavazott? Elutasítottuk, 51 szavazat, ellene és 8 mellette tartózkodás nem volt. Do we have to vote? Okay, colleagues, colleagues, um, I just have some silence? Kollégák, csendet kérek. Csendet kérek. Ennek a szavazásnak a következménye az, hogy szavaznunk kell a módosítókról, amelyeket lefedett volna ez a kompromisszum. Mindannyian értik. A 362-esről fogunk tehát először szavazni. A koordinátorokat kérem, hogy jelezzék a többi kollégának, ezt. Okay, just, just so that, that it's clear, we have to do that. Just so that it's clear, you have to... Mondom még egyszer, hogy mindenkinek világos legyen. Szavaznunk kell. Okay, I know you're conferring with each other, but just... Tudom, hogy mindenki a szomszédjával társalog, de kérem, hogy figyeljenek ide. Ennek az előbbi szavazásnak a következményeként, mivel a kompromisszumot elutasítottuk, az általa lefedett módosítókról szavaznunk kell. A 362-essel kezdünk. Megnyitom a szavazást a 362-es módosítóról. Minél gyorsabban túlesünk rajta, annál jobb. It's still open. That's 362. Okay, I'm going to close it. So... A 362-esről a szavazást akkor lezárom. Elutasítottuk. 55 nem, 2 igen, és tartózkodás nem volt. A 366-osról nyitom meg a szavazást. Koordinátorok kérem jelezzék a kollégáknak, hogy hogyan szavazzanak. Ezt a szavazást is lezárom. Ezt is elutasítottuk. 55 ellenszavazat, és mellette nem szavazott senki. Most akkor rátérhetünk a végszavazásra, amit név szerint fogunk megejteni. Mindenki készen áll, akkor megnyitom a szavazást. The vote is closed. That is it and that is carried 37 votes for, 20 against and 2 abstentions. 37 igen, 20 nem szavazat és két tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Most pedig... Uh, Mr. Engel, why are you leaving? We're voting on the... Amíg uh, ön Engel úr távozik, addig a mandátumról szavazunk gyorsan, hogy megkezdjük a tárgyalásokat. Kérem, üljenek le, hogy gyorsan szavazhassunk. A kártyaikat szépen dugják vissza. A szavazást megnyitom. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 43-14 arányban, nulla tartózkodásra gratulálunk. Köszönöm. Ennyi volt a szavazás. Köszönöm.